mondani, hogy Táler Zorán, tehát Zorán Táler úr szintén feladta a mandátumát március 21-től a parlamentben. A négyes cikk egyes paragrafusa, harmadik paragrafusa értelmében a parlament ezt tudomásul veszi, és megállapítja, hogy ezen dátumtól számítva megüresedett a helyez. Katrin Szuli asszony is lemondott mandátumáról 2011. március 24-től Négyes es cikkes, 1-es, as paragraf értelmében az Európai Parlament ezt tudomásul veszi, és a hely megüresedését az említett dátumtól számítva figyelembe veszi. Az illetékes francia hatóságok tájékoztattak minket, hogy Katrin Szuli asszonyt Briss Ottefő úr helyettesíti, és ez 2011. március 24-én lép életbe. Úgy gondolom, hogy Ortfő kollega itt van, Ortfő itt van, itt van a teremben. Úgy látom, hogy nincs jelen Ortfő kollega. Hölgyeim és uraim, egy pillanat. látom a jelentkezést, de a bejelentéseimet ismertetnem kell először. A eljárási szabályzat 3 cikk 2 paragrafusa értelmében Brisz Aktefő úr elfoglalja a helyét, feltételezve az, hogy már előzőleg aláírt egy írásos nyilatkozatot azzal kapcsolatosan, hogy nincs olyan funkciója, ami ne lenne egy, összeegyeztethető az európai parlamenti képviselői mandátummal. Kombendit úr, elnök úr, ön ugyanolyan jól tudja, hogy jogi vita van azzal, hogy Ortöf úr parlamenti képviselő legyen nálunk. Egy kicsit lehangoló a francia kormány részéről, hogy nem várták meg azt, hogy Ortfő úr státuszát ellenőrizzék. Ortfő fő úr még nem fogadta el a Strasburgi nyitóülésen való részvételt, és ezért nem tudja helyettesíteni azt a szemét, akit helyettesíteni kellene. Így kérem a néppártot, hogyha a törvényt be akarja tartani, akkor várja meg, hogy legyen egy jogi döntés, azért, hogy megtudjuk, hogy Ortfő úr itt mandátumot vállalhasson, ha nem, akkor jogi botrány keletkezik. Mindenből köszönöm. Ódi úr ugyanezen kérdésről kíván szólni. Bendit kollega, aki egy elnököt, egy miniszterelnököt Cháveznek, diktátornak nevezett, nem tartja tiszteletben a demokráciát. Ortöfő urat megválasztották, 2009. júniusában európai parlamenti képviselőnek. Ez vitathatatlan. A francia törvények kimondják, annak idején belügyminiszternek nevezték ki, és a francia jog rögzíti, hogy egy miniszter, aki megválasztanak az EP-be, és elhagyja a kormányt, akkor viszont újból megkapja a mandátumát. ott Ortefőt megválasztották európai parlamenti képviselőnek. Ezzel ön egyetért? Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vitathatatlan, hogy a szerződés értelmében és a jog értelmében, a törvények értelmében egy állam kinevezi a képviselőjét, ott főt megválasztották, és jogszerűen javasolták a francia hatóságok azért, hogy itt mandátuma legyen. Úgyhogy elfogadhatatlan, amit ön mondott. Hölgyeim és uraim, két további bejelentésem van. Két további hozzászólási kérés van, két személynek adom meg a szót, és ezzel a vitát lezárjuk. Dúl elnök úr, egyszerűen annyit szeretnék mondani Konbendit barátomnak, hogy eh, ahhoz, hogy eh, valamely posztot megkérdőjelezünk, először azt javasolni kell. Hogyha ezt nem javasolják, akkor a jogi bizottság nem tudja elemezni a helyzetet. Mielőtt így hozzászólnál, kérem, hogy gondolkodj, mielőtt valamit teszel te kérdezted tőlem, hogy a jogot tartsam tiszteletben. Én mindig tiszteletbe tartottam a jogot, úgyhogy hagyjuk a jogi bizottságnak, hogy nyilatkozzon meg erről a kérdésről, és csak akkor tud megnyilatkozni, hogyha van erre vonatkozó javaslat. Hogyha ez a javaslat nem jogszerű, akkor a bizottság ezt meg fogja mondani. Úgyhogy kérem elő gondolkodjon, még mielőtt valamit tesz vagy mond. Gulár úr. Asszony. Kulaszony, elnök úr, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy meg kell várni a jogi elemzés eredményét. De egy dolgot hozzátennék, a mi országunkban a szélsőségesek előre törnek, és ez azért van, mert a politikai osztály egyik pártja úgy gondolja, hogy a mandátumok és a posztok rendelkezésére állnak, és Franciaország részéről egy kicsit többet várunk, főként akkor, amikor a parlamentről van szó, melynek székhelye Strasbourgban van. E, proszę Państwa, chciałem jeszcze raz... Hölgyeim és uraim, akkor még egyszer hadd térjek vissza arra a szövegre, amit felolvastam. Addig, amíg nem vizsgálják felül a mandátumát, vagy a vita, a vita kérdésében nem, nem döntenek, akkor az európai szabályok értelmében a képviselő továbbra is a ház képviselője marad. Köszönöm szépen, és ezzel térjünk a napi rendekre, hiszen először is el kell fogadjuk a napi rendet, a mai és a holnapi ülés napi rendjét. Az elnökök konferenciája március 7-én elfogadta ezt a napi rendet. A frakciókkal való konzultációkat követően azt javasolták, és megállapodtak, hogy a következő